elsőként a tanács nevében miniszter úrnak adok szót. mr knders you have the floor. Uh, Köszönöm szépen, elnök asszony! Hölgyeim és uraim! Először is szeretném üdvözölni a hozzájárulást a stabilitási és uh, társulási egyezményhez Koszovóval, ez fontos döntés volt. Most a tanácsban azon dolgozunk, hogy a megállapodás minél hamarabb hatályba léphessen. A stabilitási és, egyez, és társulási egyezmény az első átfogó egyezmény az EU és Koszovó között. Fontos politikai jelzése a támogatásnak, és figyelembe veszi Koszovó jövőjét. Most persze a végrehajtás a legfontosabb feladat, Fontos, hogy a koszovói állampolgárok érezzék a megállapodás előnyeit, és hogy reformok történjenek. Ezért a végrehajtásra kell pontosítani. különös figyelmet kell fordítani a jogállamiságra, az igazságszolgáltatás függetlenségére, és Koszovónak a korrupció és a szervezett bűnözés ellen is fel kell vennie a harcot, és javítania kell a teljesítményét ezen a területen. Jelenleg, jelenleg politikailag egyfajta állóháború folyik Koszovóban, ezt meg kell oldani, az erőszaknak véget kell vetni, és a politikai párbeszéd útjára kell terelni ezt az ügyet. Erős politikai akaratra van szükség minden politikai szereplő részéről, hogy ezt a nehéz belső helyzetet meg tudjuk oldani, és Koszovó haladjon. A politikai stabilitás fontos összetevője az európai eljárásnak, folyamatnak. A stabilitási és társulási folyamat egymással párhuzamosan zajlik. Rendezni kell a Szerbiával fenntartott kapcsolatokat, ahogyan ez már az előző vitában is elhangzott. Hogyha ez nem, bizony, nem történik meg bizonyíthatóan, nagyon nehezen tudjuk elképzelni a társulást. A Belgrád-Pristina párbeszéd Berlin haladás például múlt augusztusban. Nem könnyű feladat ez, továbbra is nagyon kényes kérdés ez politikailag, és megosztja a feleket. Nagyon fontos, hogy most Koszovó végrehajtsa a megállapodás első részét belső nehézségei ellenére. Ebben az értelemben nagyon biztató volt Mustafa és Vucic miniszterek múlt heti találkozója, megerősítették a párbeszéd fontosságát mindkét ország számára. A tanács szorosan nyomon követi a fejleményeket, továbbra is támogatjuk Koszovót, külön hangsúlyjal a társadalmi gazdasági reformra, pénzügyi és technikai segítséget nyújtunk, a gazdasági növekedés nyilván nagyon lényeges, és a foglalkoztatás különösen a koszovói állampolgárok számára. Néhány gondolatot szeretnék még megosztani önökkel a vízum liberalizálással kapcsolatosan, és Koszovó számára ez nagyon lényeges. A bizottság jelentése arról szól, hogy Koszovó határozott haladást ért el a vízum úti terv mentén. 8 feltétel közül négy terület még kulcsfontosságú prioritás. Nagyon fontos, hogy ezeken a területeken dolgozom még Koszovó. Amikor teljesíti ezeket a feltételeket, visszatérünk a kérdésre. Ami az EULEX-et illeti, továbbra is támogatja ez a szervezet a reformokat és a jogállamiságot Koszovóban. Köszönöm. Köszönöm miniszter úrnak a nyitó gondolatait, most pedig Hán biztos úrnak adok szót biztos úr öné a szó. tisztelt elnök asszony tisztelt miniszter úr hölgyeim és uraim! Csak két hete volt, hogy megköszöntem itt ennek a háznak, hogy folyamatosan támogatják az EU-Koszovó kapcsolatok szorosabbra vonását, és jóvá hagyták a stabilizációs és társulási megállapodás Koszovóval. Szeretnék köszönetet mondani a külügyi bizottságnak és különösen Ulrike Lunacseknek a támogatásukért. A túlnyomó többség igennel szavazott január 21-én, és Brüsszel és Pristina egyaránt üdvözölte a megállapodás megkötését. Hónap végén a tanács is jóváhagyja a megállapodást és most már együtt támogathatjuk Koszovót. A megállapodás végrehajtása nem csak elmélyíti majd a politikai kapcsolatainkat, hanem kiszámíthatóbb üzleti környezetet eredményez majd, ami munkahelyeket és növekedést hoz Koszovónak. Bízom benne, hogy a koszovói politikai vezetők kihasználják a stabilitási és társadalmi megállapodást arra, hogy leüljenek egy asztalhoz és megbeszéljék nézeteltéréseiket. A politikai bénultság túl sokáig tartott Koszovóban, és nagyon nagy károkat okozott. Itt az idő, hogy az ellenzék lemondjon az erőszakról, az obstrukcióról, és elkezdje a munkát. 2015-ös Koszovó jelentésünk hangsúlyozza, hogy Koszovónak strukturális reformokat kell végrehajtani a gazdasági kihívások kezelése érdekében. A munkanélküliség elfogadhatatlan nagy, a gazdasági fejlődés nem elegendő. Nagyobb hangsúlyt kell helyezni az eredményességre, a szervezetbűnözés a korrupció elleni küzdelemben Ugyanez vonatkozik az igazságszolgáltatás képességeire és függetlenségére. Mindezek a reformok perspektívákat kell, hogy felmutassanak a koszovói emberek jövőjét tekintve. A megállapodás és tükrözi, hogy nagyon nagy jelentőséget tulajdonítunk a koszovói szerb kapcsolatok javításának. Koszovónak végre kell hajtania a megkötött megállapodást, és további megállapodásokra kell törekednie a koszovóiaknak meg kell mutatniuk, hogy a, a szakosodott kamerák, ka, kamerák jól működnek, és hogy az európai jövőhöz közeledik az ország. Koszovónak a jogállami misszióval, az eulex is együtt kell működnie a mandátum keretében. Ezek kötelező feladatok, a megállapodás keretében a vízum liberalizáció értjük, hogy alapvető fontosságú Koszovó számára a bizottság utolsó harmadik jelentése a koszovói vízumkérdésben jelentős előrelépést állapít meg, ugyanakkor nyolc követelményt még teljesíteni kell ahhoz, hogy javasolhassuk a vízummentességet. Koszovó keményen dolgozik a fennmaradó feltételek teljesítésén, úgyhogy bízom benne, hogy ez nagyon hamarosan teljesülhet, és pozitív jelentés készülhet. Még egyszer szeretnék köszönetet mondani mindenkinek a támogatásért, és nagy érdeklődéssel várom a vitát. Köszönöm. Köszönöm, biztos úr. Marias képviselő úr jelezte, hogy a görög kabinnak a tolmácsolásával technikai probléma van amennyiben sikerül a kabinban elhárítani, azt megköszönjük és egyébként pedig technikai segítségnyújtás is érkezni fog rövidesen de hát ha csak egy kibekapcsolás kérdése ez. most pedig megadom a, a szót a lunacek képviselő asszonynak a szerzőnek. köszönöm szépen elnök asszony biztos úr miniszter úr képviselőtársak! koszovó a legfiatalabb európai állam. Két hét múlva lesz nyolcadik éve, hogy ki nyilvánította a függetlenségét súlyos háború nehéz idők után. Nagyon sok fiatal él ott, fiatalok és idősebbek, akik szeretnék az Európai Unió tagjának tudni hazájukat teljes jogú tagként. Egy nagyon Európa párti, Európa barát lakosság jellemzi az országot, és komoly előlépések voltak az elmúlt években. Ahogy biztos örömötette, meg a tanács minisztere. Éppen két hete szavaztuk meg a társas megalapodást ebben a házban, és ez nem sokára életbe is lép és a Szerbia-Koszovó közötti párbeszédben is van lépés, talán nem ahogy szeretnénk, de azért haladnak a dolgok. Végre megkapta a telefonkódját az ország. Tehát vannak előlépések, de mindig ez mindig nem elég. Ez a parlament támogatta Koszovó függetlenségét és államiságát a kezdetektől fogva, és ezt tovább kell vigyük a bizottsággal, a tanácsal együtt. Azért, mert ez az ország még mindig nem teljes mértékben elismert minden Európai Uniós tagállam részéről. Öten még, még mindig akadályozzák azt, hogy az Európa vagy az Interpol tag legyen Koszovó, vagy hogy fellép, ezzel harcolhassunk a korrupció szervezetbűnözés ellen közösen. Vagy a, a nemzetközi, a FIFA, vagy az UEFA, vagy az Eurovíziós Dalfesztivál, amely kis dolgok ugye lehetnek, ugyan, de sokak számára fontosak, itt is blokkolják Koszovó tagságát sokan kell, van tehát tennivaló, és persze a vízumkönnyetés, ahogy említették, nagyon fontos elem. Az ország úgy érzi magát, hogy, hogy csapdába. És képzeljék el, hogy egy icipici országban élnek, minden állam környező ország polgárai nyugodt utazhatnak az Európai Unióba, barátaikat, rokonokat meglátogatva, ugyanúgy városokat meglátogatva, ám ön a kicsi országából nem mehet oda. Miközben nagyszülei megtehették ezt, akik akkor Jugoszláviában voltak. Tehát Koszovónak van tennivalója, de a bizottságnak is, itt a biztos urat címzem, meg a tanács elnökségét, hogy lépjünk előre mi is. Ahogy a bizottság megadja a zöld jelzést, akkor a tanács is adja meg, kérem, és utaz, hagy utazzanak az koszovói állampolgárok szabadon. Ami a koszovói belső válságot illeti múlt héten az Európa Integrációs bizottság eh, tagjai itt lá... a koszovói parlamentből itt jártak. A kormánypárt meg az ellenzék tagjai is. Ez így jó. És ők kérték, hogy ne, hogy, hogy ne lépjenek fel erőszakkal a tüntetők ellen. És, és azt is kérem, hogy tényleg elnökének ajánlását kövessék, és a belső válságot erőszakmentes úton oldják meg. Ami pedig a koszovói Szerbia közötti párbeszédi megállapodást illeti, még néhány mondatot engedjen meg elnök asszony, fontos, hogy végrehajtsák, ám a, a szerbiai önkormányzatok szövetségével együtt, és az a koszovói alkotmánybíróságnak megfelelően ki lesz végrehajtani, tehát itt az elvek és a törvény kell, hogy érvényesüljön. Az alkotmánybíróság a koszovói államiság része. Tehát kérem a háztól is, hogy szavazzuk meg ezt. Nagyon sok részlet van még a jelentésben, nincs időm ezeket taglalni. Köszönöm azonban az árnyékeladók jó együttműködését és munkáját, és remélem, hogy a házban támogatjuk majd Koszovó európai perspektíváját, ahogy ezt tettük az elmúlt években is. Köszönöm. Köszönöm képviselő asszony. Adaktuszon képviselő úrnak adok szót másfél percben. Uh, Tisztelt elnök asszony, a bizottság uh, jelentése azt jelzi, hogy uh, fontos időszak jött el Koszovó életében az Európai Parlament megszavazta a társulási és stabilitási megállapodást. Ez a megállapodás nem csak a gazdaságnak fontos, hanem Koszovó európai integrációja szempontjából is Ennek ellenére újabb lépésekre, intézkedésekre lesz szükség, eh, mindenek előtt a vízumliberalizációra. Eh, sokan bízunk benne, hogy a bizottság nagyon hamar megállapítja, hogy a feltételek teljesültek. Azért, mert tudjuk, hogy egy ilyen intézkedés fontos jelzés lenne a koszovóiaknak, hogy az Európai Unióhoz való közeledés eredményes, eredményeket hoz. Másfelől pedig a, a szerb többségű közösségekkel való békés együttélés nagyon fontos szempont, és a normalizáció útján egy fontos állomás a szerb kapcsolatokban. Mm, fontos a kormány és az ellenzék közötti párbeszéd folytatása is. Elnök asszony, Lunacek asszony kiváló jelentést készített, és a parlament többségének véleményét képviseli. A koszovói emberek Európa integrációs útjára az LPP e igennel fog szavazni a végszavazáson. Köszönöm szépen. The next speaker is uh, Mr. Panzeri. Grazie, Presidente. Köszönöm szépen, elnök asszony Köszönöm szépen Lunacek asszonynak is munkáját. Az előrehaladási jelentés Koszovóval kapcsolatosan rálátást ad a jelenlegi átmeneti helyzetre. Ahogyan elhangzott, maga az a körülmény, hogy az Európai Parlament jóvá hagyta a társulási és stabilitási egyezményt, már önmagában jelentős. Ez is bizonyítja Koszovó európai hivatását. A konszolidációs folyamat egyre közelebb hozhatja Koszovót az Európai Uniós tagsághoz. Lunacek asszony felvázolta a szükséges lépéseket, feltételeket, a Szerbiával való kapcsolat rendezését, a reformpolitikák gyorsabb végrehajtását, a közigazgatás reformja részben megtörtént, ez nagyon lényeges, de azért még vannak aggályok, megalapozott aggályok. Versenyképesség hiánya, a szürke gazdaság és a munkanélküliség a három legfontosabb gazdasági probléma, és ezek visszafogják az ország fejlődését. Ezekre felelős módon kell választ találni, a jogállamiság, a szervezet bűnözés, a korrupció elleni harc is ugyanilyen fontosak. Ezeken a területeken előrelépést kell elérnie az államnak. Tudatában kell lennünk, hogy a koszovói államnak csak akkor lehet jó, pozitív jövője, hogyha visszatudják szorítani az erőszakot, a bizalmatlanságot, különösen olyan országokkal kapcsolatosan, amelyek még nem ismerték el Koszovót. Köszönöm. Képviselő úr, következő hozzászólunk, Dzsambacki képviselő úr egy perc harminc másodperccel rendelkezik. köszönöm szépen elnök asszony biztos úr asszony képviselőtársak. Szeretném megköszönni Lunacsek asszony munkáját, melyet kifejtett a jelentés megírásákra, és amely a hozzájárult Koszovó Európai Unióhoz való közeledéséhez és a harmonizációhoz. Köszönet az árnyék előadóknak is a állásfoglalás végső szövegének létrehozásában. Nekem eh, megfelel a szöveg, az ország problémáit megfelelően ábrázolja és konstruktív ajánlásokat fogalmaz meg a nemzeti kisebbségek ügyét is taglalja a szöveg, és azt követelik, kérik Koszovótól, hogy védje meg és garantálja a, többek között a, a bolgárok, a bolgár kisebbség jogait is. Ezt a koszovai delegációban is megvitattuk. Van azonban egy pont, amit nem tudok támogatni, a vízumkönnyítés Koszovóval szemben. Én meg a, és a konzervatív frakció úgy véljük, hogy a vízumrendszert nem kéne túl korán liberalizálni, azelőtt, mielőtt az állam minden kötelezettségét teljesíti. Ne felejtsük el, hogy az ISIS balkáni zászlóalja sok koszovár és bosnyák katonával bír. Hát Koszovonnak is fel kell gyorsítani a, a munkáját, bebizonyítva az, hogy tényleges előrelépéseket tud elkönyvelni a korrupció elleni harcban, a szervezetbűnözés elleni harcban. Ez a frakcióm azt kéri majd, hogy részenkénti szavazás legyen a vízumkönnyítés pontjában, ahogy ezt már közöltem csak asszonynal. Köszönöm még egyszer a munkáját, szerintem nagy többséggel támogatjuk majd. Asszony következik, kettő percben Eh, voorzitter commissaris. Köszönöm szépen. Kunders miniszter, biztos úr, az Európai Uniónak és a koszovói félnek is erőfeszítéseket kell tennie ahhoz, hogy ez gyönyörű európai világba eljussanak. Ulrike Lunacek munkáját szeretném megköszönni. Igen jó légkörben tudtunk együttműködni minden kollégával és Lunacek asszonynal és nap mint nap figyelembe vette a mi felvetéseinket is. A januári megállapodás mutatja, hogy a két fél komolyan veszi a közeledés politikáját, és sikerült egy módosítót is betenni, amelyik rámutat erre. Nagyon nagy súlyú állásfoglásra van itt szó néhány hónappal a társulási megállapodás lezárása után látunk előrelépéseket, 15 évvel ezelőtt emlékezünk arra, hogy milyen volt a helyzet a Koszovó-szerb határon. Koszovó jelentős előrelépéseket és erővesztéseket tett az elmúlt években a jogszabálymódosításban, és egy, egy európai jövőképet alakított ki. Az Európai Bizottságnak is vannak tennivalói, ugyanakkor vannak feladatok és a korrupció elleni harc legfőképpen ide sorolható. És a menekült válságra is választ kell találni, mert a több tízezrével vannak gyermekek, szülők nélkül menekülő gyerekek, akik az emberkereskedők áldozatai lesznek itt is partnerünk kell legyen Koszovó, és segítenünk kell egymást ebben a folyamatban. A bizottság említette a vízumkönnyítés lehetőségét, a jövőben meg kell vitassuk az, hogy Koszovó mind biztonságos harmadik ország hogyan viselkedjen. Egyébként támogatom az állásfoglalást. Koszó Pármúj képviselő úr. Képviselő úrnak egy perc áll rendelkezésére. Köszönöm szépen, elnök asszony. Már megint ezt a buborékot, ennek egy új felezetét látjuk, az európai bővítés buborékát. Néhány évvel ezelőtt a NATO, a NATO bombáival lehetett csak megállítani a háborút Jugoszláviában. Tali volt minisztert megvádolták fegyverkereskedelemmel, szervkereskedelemmel, Kára de például. Kérdésem, hogy ezeket a bűncselekményeket már tárgyalták és elítélték-e a bűnösöket. Továbbra is életben van a 1244-es ENSZ határozat, Európának segítenie kellene ebben a keretben. Vagyis, hogy legyen egy politikai megállapodás, és nem pedig egy úgynevezett állam, ami egy kicsit úgy néz ki, mint hogyha egy hadihajó lenne az amerikai hajók számára. Képviselő úr, másfél percben. Dankeschön, Frau Präsidentin. Kosovo... Köszönöm szépen, elnök asszony. Én csodálkozom azon, hogy vitatkozunk Koszovó európai integrációjáról, korábban Szerbia része volt. Nem volna jobb arról vitatkozni, hogy egész Szerbiát integráljuk Európába? Hiszen Koszovó Szerbia szívében levő tartomány, és ott az ottani szerb többséget kisebbsége akarják tenni. Hogyha a muszlim többséget Koszovóban ö, legitim oknak tekintjük, jogalmiság elfogadására, akkor Európa más térségé is követelhetik ezt a fajta jogállást, amit Koszovó követel. A szerb identitás lerombolása folyik ebben a rég térségben, ez saj, saj, sajnálatos tény. A Decsani kolostor megtámadására is emlékeznünk kell, meg a szalapista iszlám radikalizmus terjedését is meg kell jelöljünk, ezt el kell mondanunk ebben a házban, ebben a szellemben, a Balkánon toborzó tábor alakul ki a terroristáknak, és semmiképpen sem támogatás érdemes részünkről. Következő hozzászólónk Szinadinosz képviselő úr. Képviselő úr, egy perc áll rendelkezésére, tesé. Αποτελεί ύβρι και τραγέλαφο και μόνο που συζητάμε για... Az, hogy Koszovó Európai Uniós integrációjáról beszélünk, igazából szinte már istenkáromlás. Tudjuk, hogy pénzügyi, geopolitikai érdekekről van szó. Hát magyarázza el nekem valaki, hogy hogyan tudnánk egy ilyen kis államot felvenni, amikor a kopengai kritériumokat egyáltalán nem tartják be, Eh, amikor albánok lakják ezt a eh, területet, és eh, miközben európai integrációról beszélünk, az UCK bűnözői a vezetői ennek az országnak, és ők a gyűlöletet táplálják Szerbiával szemben, és mikor azt látjuk, hogy fegyverkeznek ezek az emberek, hogy beszélhetünk integrációról? Igazából Koszovót újra egyesíteni kellene Szerbiával. Köszönöm Önöket, hogy a képviselőcsoportok vezérszónoki hozzászólásainak végére értünk elsőként a képviselők közül mcallister képviselő úrnak adok szót képviselő úrnak másfél perc áll rendelkezésére. Tisztelt elnök asszony, kedves képviselőtársak! Az Európai Unió Szaloniki tanácsa óta, kétszer három óta mind a három nyugat-balkáni állam számára európai perspektívát kínálunk. Ezt az Európai Unió stabilizációs és társadalmi megállapodások révén ígéri, Koszovó és az EU között is, amelyet két héttel ezelőtt ez a parlament ratifikált. Sajnos a Pristina utcáin ö, ö, kitört erőszak, és az elmúlt időszakban a parlamenti erőszakos cselekmények határozzák meg Koszovó képét. Könygázzal nem lehet parlamenti munkát végezni, ez nem lehet a demokrácia útja. A kormány is az ellenzék is le kell jönni egy asztalhoz a politikai jövőjét megtárgyalandó ennek az országnak. Végül a Szerbiában folyó tárgyalásokra is utalnék. Mind a két miniszterelnök, Vucic és Mustafa is tiszteletben kell tartsa azokat a történelmi eredményeket, amelyeket elértek. Nem voltak könnyű tárgyalások ezek, és nem is azok. Mind a két fél végre kell hajtsa a megállapodások pontjait. Akmatai nagykövetnek is üdvözletemet küldöm, és nagyon szépen köszönöm Ulrike Lunacseknek a jelentős tevő munkáját. Mekeliszter úr, Szanyi úrtól elfogad egy kékkártyás kérdést. Igen. Illetve egy kérdés tisztelt képviselő úr ebben a parlamentben több ország európai közeledését szoktuk vizsgálni koszovó esetében is elmondjuk a leckéjüket hogy nekik mit kéne csinálni de ön vajon úgy érzi e hogy nálunk is van házi feladat például az európai uniónak öt tagországa eddig még nem ismert államként mit gondol ön erről? Világos, hogy a Nyugat-Balkán mind a hat állama bír európai perspektívával. A 2003-ban az állam és kormányfők erről megállapodtak, mind a hat állam a Nyugat-Balkánon. Európai Uniós tagság felé halad, ha más és más sebességgel is. A Koszovó, koszovói állam elismerését azonban maguk az államok kell meghozzák. Tény, hogy 23 tagállam, EU tagállam elismerte Koszovót, 5 nem, én német vagyok, mi elismertük Koszovót. Következő hozzászóló Pikula képviselő úr, és két perce rendelkezésére. Hvala. Čestitam kolegici. Köszönöm szépen. Szeretnék köszönetet mondani Lunacek asszonynak az általa készített jelentésért a legfontosabb pedig a stabilizációs és társulási megállapodás aláírása, amit nemrégen ratifikált az Európai Parlament ez elismerése Koszovó közeledésének az Európai Unióhoz, de az összes politikai szerepelő konszenzusán múlik az előrelépés. Egyelőre nincs konszenzus megint obstrukciót tapasztalunk a parlamentben, és ez kihat az ország jövőjére. Egy sor problémát tapasztaltunk az elmúlt időszakban az európai aspiráció körül. Bízom benne, hogy az ellenzék is felsorakozik. A jövő alapvetően a megállapodott megállapodás betartásán, alkalmazásán múlik, magas a munkanélküliség, nem szabad a sajtó, és a civil társadalmon is nagy nyomás van. Fontos lenne persze a migránsok számának csökkenése, hogy kevesebben menjenek az Európai Unióba, és a koszovói állampolgárok pedig megkapják a vízum liberalizációt. Bízom benne, hogy a következő koszovó jelentés már kielégítő eredményeket fog bemutatni. A Koszovó az UNESCO hoz is csatlakozni fog. Úgy gondolom, hogy tennünk kell valamit annak érdekében, hogy Koszovó multietnikus társadalma virágozhasson, és a kulturális és nemzeti kisebbségek jogai érvényesüljenek. A társulási szerződés alkalmazásához egy csomó reformra van szükség. Tehát Zdowski képviselő úr. Képviselő úr, egy perc áll rendelkezésére. Tessék. Ön... Tisztelt elnök asszony, képviselőtársak! Úgy gondolom, hogy a miniszter úr nagyon velősen összefoglalta azt, hogy mi a helyzet, és mi a teendő az Európai Unió és Koszovó között. Támogatni kell a reformfolyamatot, és egyes reformok végrehajtását, melyek közelebb viszik az Koszovó lakosságát az EU-hoz. Jobb lett volna, hogyha a jelentés kicsit koncentráltabb, szűkszavúbb lett volna, a lényegre koncentrálva. A demokratikus állami struktúra, a bíróság függetlensége, a korrupció elleni harc és a terrorizmus elleni harc témájára jobban koncentrálva. Ebben a jelentésben túl sok ideológiai hangsúly kapott teret, sokszor a kevesebb több hasonlóan, mint Csambovszki kollega, én is kicsit visszafogottabb lettem volna a vízumkönnyítések tekintetében. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt biztos úr, tisztelt miniszter úr, jelentéstevő asszony. Koszovó a legfiatalabb európai állam, 15 évvel ezelőtt lezárult háború után született. Nyilván egy háború után nagyon nehéz a demokratizálást és a szomszédországokkal való normalizálást megvalósítani. Koszovó nagyon fontos, életbevágó fontosságú partner szerbiai kapcsolatok normalizálódása szempontjából, illetve az egész Balkán, az egész régió békéje szempontjából. Ezért örülök nagyon a társulási megállapodás aláírásának, ez felgyorsítja a demokratizálódás folyamatát még öt tagállamnak kell elismernie Koszovót, és ezt követheti a vízum liberalizáció. Fontos a Koszovon belüli visszályok felszámolása, konkrétan a parlamenti munka normalizálása, az AFET látogatás során az ellenzék. Fél percben. Madame Bilda. Merci beaucoup. Pendant que l'Union européenne se désintègre morceau par morceau, foglalkoztatás, gazdaság, biztonsági kérdések továbbra is egy ilyen területnek a csatlakozásáról beszélnek. Semmi nem jogosítja fel ezt a térséget az EU csatlakozásra. Koszovót még az ENSZ tagjai sem mind ismerik el szuverén államként. Spanyolország, Ciprus, Görögország, Románia, Szlovákia nem ismeri el 2015. november 12-én az UNESCO 50 tagja utasította el, hogy állandó taggá váljon Koszovó. A koszovói szerbeknek hogyan fogják elmagyarázni, hogy 98 és 2004 között miért mészárolták őket, és miért kellett 230 ezer embernek elmenekülni otthonából a keresztény és ortodox ortodox kisebbség továbbra is súlyos üldöztetésnek van kitéve. A Viszokidekáni monostort iszlamista terroristák fegyverekkel rohanták le ezen a hétvégén. Hogy gondolhatják, hogy egy ilyen területnek a csatlakozása előnyös lehet? Mindenféle csempészet zajlik ott, 110. helyet foglalják el a korrupciós listán a világban, és igazából amikor ég a ház, akkor nem a kertápolással kéne foglalkozni, hanem az alapokat kéne vizsgálni, legyenek felelősek és függesszék fel. Madame Bilda, there is a blue card uh, from Mr. Jakovcsics. Jakovcsics úr szeretne kékártyás kérdést feltenni önnek, elfogadja ezt a kérdést? Igen. Jakovcsics úr, öné a szó. Mikrofonba. de asszony. A következőt szeretném kérdezni öntől. Ön velem együtt úgy gondolja, hogy jobb volna reálpolitikát folytatni a Balkán félszigeten, amely békéhez vezet, ahelyett, hogy a régi ellenségeskedéseket felszítanánk? Talán jobb, hogy Koszovó és Szerbia miniszterelnökei párbeszédet folytatnak, jobb, mintha ez nem így volna, hozzájárul a békéhez mindez. Persze, egyetértek önnel, mind a két országnak folytatnia kell az eszmecserét, de nekünk, az Európai Uniónak már a saját országainkkal is gondunk van, hogy a nyugalmat biztosítsuk a saját tagállamainkban. Nem értem, hogy hogyan lehet olyan embereket csatlakoztatni, akik maguk sem tudnak békében maradni egymással. Kezdő hozzászólunk Kukán képviselő úr. Képviselő úrnak másfél perce van, tessék. Thank you. Köszönöm szépen, elnök asszony Üdvözlöm az állásfoglalást Koszovó tárgyában, és köszönöm a jelentéstevő munkáját. A megállapodás új perspektívát nyit meg az EU és Koszovó közötti megállapodások folyamatában. Arra sürgetem Koszovót, hogy éljen a lehetőséggel, és teljesítse ki a reformokat, hajtsa végre azokat. Ez a jelentés helyesen üdvözli a koszovói előlépéseket sok területen. Ugyanakkor több figyelmet kell szentelnünk a demokratikus intézmények helyzetére és a jogállamiság állapotára, a bíróságok, a korrupció helyzetére, mert ezek az integrációs folyamat lényegi elemei. Ezért lep meg egy kicsit, hogy ezeket a kérdéseket egy kicsit, mint a félretette volna a jelentés, különösen az Eulex phasing outjában, kivezetésében. Lehetőséget kell adnunk Koszovónak, hogy fejlődjön, növekedjék, az állampolgárai egyenlőek érzék magukat a térségben a többiekkel, és fontos, hogy az EU programok része lehessen Koszovó. Vigyük tovább a vízumkönnyítést, ám támogassuk a térségbeli regionális szeretekben való tagságát Koszovónak. Egy dolgot meg kell említsek a jelentéstevő bevezetőjét halva. Nagy tisztelettel vagyok irányában, de nem tudok egyetérteni a lényegével annak, amit mondott a megállapodás végrehatásáról. Szerbiának azt mondjuk, hogy feltétel nélkül hajtsanak végre mindent. Miket, mert a koszovainak azt mondjuk, nem kell végrehajtani, várjátok meg a, a, az a alkotmánybíróság döntését. Ez bizony kettős mérce, nem tudom elfogadni ezt a kettősséget. Képviselő úr, ez az utolsó megjegyzés felhívás volt keringőre a táncot lunacek képviselő asszony elfogadta és egy kékkártyás kérdést szeretne önhöz intézni. elfogadja a kékkártyát? kártyát? yes. lunacek képviselő asszonyé a szó. Köszönöm. Edward, kedves kollega! mindig nagyra értékeltem a veled folytatott munkát Koszovó tárgyában, még ha tudom, hogy a te tagállamod nem ismeri el Koszovó, de együttműködtünk. Amikor azt mondod, hogy jelentésemben azt követelem, a, a, a más követelek Szerbiától és más Koszovótól az nem helytálló. Igen, Koszovónak is meg kell tennie, végre kell hajtania a megalapodást, ám az alkotmánybíróság hiányában az augusztus 25-én megállapodásban Koszovóra vonatkozó pontomat kérem, hogy támogast, és ne ellene szavazz. Elnök asszony, nem akarom vitatni az elnöki szerepét, ám egy dolgot tisztázni kell. Kék kártya volt ez, vagy kérdés volt-e, vagy sem? Ha jelentéstevő fél perccel többet kapott eleve a jelentés bemutatásakor, akkor legyünk figyelemmel arra, hogy amikor kék kártyát kap, akkor tényleg kérdés legyen, és tényleg válaszoljon, és ne csak egy retorikai kérdés, amely révén lehetőséget kap arra, hogy elmondja, amit már elmondott. Legyünk szolidarisek egymással, kolléganő, és tudjuk tiszteletbe egymás idejét úgy érzem képviselő úr helyre utasított az ülésvezetése miatt képviselő úr úgy gondolja hogy minden képviselőtársam amikor kék kártyát használ akkor állandó jelleggel csak egy kérdést tesz fel és thirty másodpercre? a helyzet az hogy nem. úgyhogy az irány helyes természetesen a kékkártyás kérdés kérdésre szolgál ugyanakkor vélemény és válaszadási lehetőség is benne van. köszönöm a figyelmeztetését. ward képviselő asszonynak adok szót. Uh, üdvözlöm lunacek asszony ajánlását uh, márami a megállapodás megkötését illeti. Ez nem csak megerősíti a politikai párbeszédet és új együttműködési formákat tesz lehetővé, hanem uh, lehetőségeket ad arra, hogy a népek közötti kapcsolat is megszülessen az állampolgárokat, a civil társadalmat be kell vonni az, a megállapodás végrehajtásába, a társadalmat tájékoztatni kell átláthatóan a folyamatról. Az állampolgári kezdeményezések továbbra is a folyamatban lévő munka lényegét jelentik a szexuális erőszak és a paramilitáris erők visszaszorításában. Ezeket az erőfeszítéseket támogatni kell. Meggyőződésem, hogy a civil társadalom szavát fokozottabb módon meg kell hallgatni. Ezek a kezdeményezések közelebb hozzák az EU és koszovói állampolgárokat, különösen a fiatalokat. A fiatalok a jövő ígérete. Ezért fontos, hogy támogassuk a párbeszédet. Az elnök közbevág. Let's not let them down következő hozzászólónk gyurcsuk képviselő úr és egy perc áll rendelkezésére. tisztelt elnök asszony kedves kollégák! koszovó a legfiatalabb európai demokrácia és nagyon elővigyázatosan kell megbeszélnünk az európai perspektváit az hát elmúlt évben jelentős előrelépés történt, és el kell ismernünk a kormány erőfeszítéseit az emberi jogok terén, illetve a Szerbiával való egyeztetések, tárgyalások konstruktív szellemét, az európai integrációs reformokban pontosan ez a változási szándéka fontos a társulás és stabilizációs megállapodás lendületet fogadni az ország törékeny gazdaságának. Kétségtelen, hogy a politikai párbeszédben Koszovóval az jogállamiság, a sajtószabadság, a korrupciós küzdelem nagyon fontosak, illetve a civil társadalom feltétel nélküli szerepvállalásának lehetősége. Koszovó nagyon fontos a Balkán számára és Európa számára is. És minden tagállamnak figyelembe kell ezt vennie azoknak is, akik még nem ismerték el az államot. The next speaker is Mr. Plankovic. Plankovic úr következik egy percben. Lépa, gospođo podpredsjednice, ministre Könders, povjereniče Hahn. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretném mindenek előtt megköszönni Lunacek asszonynak a munkát, nagyszerű minőségű jelentését, mely bátorító kell legyen Koszovó további integrációja útján, amelyet én is üdvözlök. És a hor horvát kormányjal is egyetértek ebben. Sajnálatos, hogy Koszovó nem lehetett az UNESCO tagja. Fontos, hogy Szerbiával való kapcsolatépítésben eredményeket értek el, erre rá kell mutatni, tovább kell bátorítanunk a feleket az összes megállapodás végrehajtására. Felhívva őket, és abban is bátorítani kell őket, hogy a még nyitváló kérdéseket is rendezzék, beleértve az eltűnt emberek ügyét. Támogatom a vízumkönnyítést projektjét a koszovói állampolgárok számára, amely csökkenti majd az illegális bevándorlást. Üdvözlöm azt a tényt is, hogy a bizottság tovább folytatja a tárgyalásokat a keretmegállapodás tárgyában. Remélem, hogy jó minőségű eredmény járnak, ezek Koszovó szempontjából is, és erősítik a demokratikus intézmények állapotát ott. Vioti úr, következik egy percben. Grazie, Presidente. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én is szeretnék köszönetet mondani Ronácsák asszonynak, jelentős munkát végez és szeretnék a kolléganőnek ezért köszönetet mondani. A stabilizációs és társulási megállapodás megkötése alkalmazása, végrehajtása nagyon fontos a koszovói reform folyamat szempontjából, illetve az együttműködés szempontjából is egy sor területen mit kívánnak a koszovói állampolgárok? Alapvetően egy dolgot, a vízumliberalizációt a Schengeni térség irányába. Ez egy fontos kérdésé nőtte ki magát az elmúlt napokban. Koszovó az egyetlen nyugat-balkáni ország, amely nem rendelkezik ezzel a joggal, és ez frusztráló, hiszen amikor még jugoszláv útlevele volt az embereknek, akkor egész más volt a helyzet. Nyilvánvaló, hogy még fejlődnie kell az országnak a jogállamiság terén, a korrupció elleni elleni küzdelemben, és az Európai Uniónak a feladata pontosan az, hogy a koszovóiak jogait védjük meg, és gondoskodjunk róla, hogy a reformok megvalósuljanak. Köszönöm. Köszönöm a következő tőkés úr egy percben. Köszönöm, elnök asszony. A fiatal koszovói állam számára rendkívüli és gyors előrelépést jelent hogy tavaly októberben az unióval aláírhatta a stabilitási és társulási egyezményt az európai közösség támogatása azonban távolról sem jelenti azt hogy a volt jugoszláv tartomány eddig elért eredményeivel elégedettek lehetnénk miközben joggal várhatjuk el hogy a még hátralévő további öt állama is ismerje el koszovó függetlenségét szerbia pedig normalizálja hozzá fűződő viszonyát ugyanakkor az új albán állammal szemben is joggal támasztjuk azt az igényt hogy minden tekintetben zárkózzon fel az unióhoz hajtsa végre a szükséges reformokat küzdje le a korrupciót és az erőszakot mindenekelőtt pedig a területén élő szerb közösségnek biztostsa azon jogokat melyeket előző kisebbségi állapotában maga is joggal követelt meg az akkori szerb állami többségtől. európai integrációjuk során koszovó és szerbia óhatatlanul egymásra vannak utalva csak rajtuk múlik hogy egymást erőstve jutnak be vagy egymást gátolva maradnak ki az unióból. Köszönöm. Mamikins úr egy percben. Köszönöm, elnök asszony, kedves kollégák! Miután Koszovó bejelentette 2008 elején egy függetlenségét, az Egyesült Államok, az EU azonnal indította a integrációs folyamatot, és Belgrád és Pristina között elkezdődött az egyeztetés. Két kulcsfontosabb elem van ennek. Ha Koszovó tényleg családtag akar lenni a mi közösségünkben, akkor a demokrácia, a jó kormányzás, szólásszabadság jogait tiszteletben kell tartani. Másodszorban Koszovó és Szerbia kölcsönösen kielégítő kompromisszumot kell találjanak a hosszatávú működés tárgyában Szerbia hozzáállása Koszovóhoz. Ugye egyfajta bosszankodása, sértődöttség, egy történeti tartomány elvesztése fölötti fájdalom magyarázza ezt. Ugyanakkor a nem lehet Európai Uniós tagságot ígérni Koszovónak, mielőtt minden tagállam el nem ismeri. Ciprus, Románia, Szlovákia, öt európai tagállam, uniós tagállam nem ismerte még el Koszovót függetlenként. Ezt meg kell tegyük, mielőtt tovább tárgyalunk. Köszönöm, Peter, de úr, egy percben. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt képviselőtársaim! Nos, megállapításra került, hogy Koszovó jelentős előrelépést tett, és ezért lehetett megkötni a stabilitási és társulási megállapodást. Szeretnék gratulálni Blancsak asszonynak, megint kiváló jelentést készített. Most lehetővé válik Koszovó számára, hogy tovább lépjen. Nincs alternatívája a békés egymás mellett élésnek tiszteletben kell tartani mindenkinek az identitását és a jogait figyelembe kell venni Mogherini asszony erőfeszítéseit is, és nyilván a vízumkérdést meg kell oldani az elkövetkező időszakban. Egy perc, Assis kollega. Tisztelt elnök asszony, az EU intézményeknek biztatniuk kell, ösztönözniük kell a Koszovó és Szerbia közötti tárgyalásokat, és terjeszteni a békét Európában. Meg kell mutatni, hogy az európai szellemiség továbbra is él a válságok ellenére. Kompromisszumra van szükség, Fegerina Mogherini fontos előrelépést ért el a magas szintű párbeszédben, és elődje is 2012-ben szakképesítése, kölcsönös elismerése például nagyon fontos, hogy csak egy példát mondjak a szegénység Koszovóban, illetve a perspektíva hiánya, az 50%-os munkanélküliség miatt fontos ösztönöznünk őket, hogy szomszédaikkal együttműködjenek, és végül csatlakozzanak az Európai Unióhoz. Ezzel lezárult a hozzászólók listája. Következik a spontán hozzászólások köre. Hosszú a lista, de csak 5 percünk van. Első hozzászóló Suica asszony, tessék. Köszönöm szépen elnök asszony. Szeretném megköszönni a asszony munkáját. Megírta ezt jó minőségű jelentést, de Morgarin asszony és Hán úr is meg kiváló munkát végzett. Amok érdekében, hogy értékelhessük az ország előrehaladását ebben a jelentésben, hiszen ez Koszovó stabilitása jó az egész térség stabilizása szempontjából. Nyilvánvaló, hogy a legfontosabb eleme mindennek a Szerbiával való kapcsolatok rendezése. Sok mindent tettek már ebben a keretben, de még többet kell kérjünk. Fontos, hogy ez, ez, ez éj is, mint fontos lépés megvalósuljon, és a kormány és az ellenzék viszonya is rendeződjék. Sajnálatos az, hogy Koszovó nem tudott csatlakozni az ENSZ-hez, a UNESCO-hoz, és sajnálatos, hogy helyzetével visszaélnek, egyfajta zsarolásként használják egy tagság lehetőségét az országgal szemben. El kell ismerni a, a még öt Európai Uniós tagállam, nem ismerte el Koszovót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Koszovó továbbra is amorf terület, a fegyveres erők hozták létre, saját függetlenségét ki nyilvánította, de a 1243-as ENSZ határozattal ez szembe megy, az szerint Szerbián belül kellene a területnek boldogulnia, Hashim Tachi volt elnök egyébként bűncselekményekkel, így kereskedelemmel vádolják, aztán a keresztényeket üldözik, és szeretném jelezni, hogy Koszovó a tíz a Daesh által leginkább érintett állam közé tartozik, mármint azok közé, ahonnan a legtöbb fiatal megy az iszlám államhoz. Az európai csatlakozás semmiképpen sem elképzelhető. A Balkán országainak uniós csatlakozása nélkül nem képzelhető el az egységes Európa, gy tehát koszovó sem maradhat ki ebből a folyamatból bár kétségtelenül sok munka vár még az ország vezetőire. a reformok gyorstását és a kapcsolatok szorosabbra fűzését segtené ha az öt tagállam is hivatalosan elismerné koszovót amelyek ezt valamilyen oknál fogva még nem tették meg. koszovó kiválása szerbiából semmiképpen nem tekinthető egy olyan folyamatnak amely a koszovói autonómia természetes fejlődési iránya lett volna. ellenkezőleg a tagállamok területén működő területi autonómiák csökkentik az etnikumok közötti feszültséget és hozzájárulnak az adott ország belső kohéziójának növeléséhez. koszovó példája azt mutatja milyen szörnyű következménye lehet annak ha egy állam etnikai többsége nem figyel oda a kisebbség igényeire és szükségleteire éppen ezért egy újabb érv a jól működő területi autonómiák szükségessége mellett nem pedig veszélyes precedens a szecesszióra. köszönöm. köszönöm szépen úr a következő. imam jednu malu molbu. köszönöm szépen elnök asszony. szeretnék kérni öntől valamit az előző elnök asszony kékkárgyás kérdés jogát adta meg nekem. Szelimovics úr, szeretném, ha felszólna helyettem az Alde nevében majd. Tack så hemskt mycket, ordförande. Tack så mycket till min kollega. E, Kosovos närmande till e EU är välkommet. Köszönöm, elnök asszony. Mivel Koszovó közeledik az Európai Unióhoz. Ez mindenképpen jobb jövőt ígér az ország számára. Gyorsan kell lépnünk, a szükséges reformokat megfelelő gyorsasággal meg kell tenni. A szerb kisebbség kérdését is minél hamarabb meg kell oldani. Koszovó elismerése, a Szerbiával fenntartott kapcsolatok rendezése, illetve a Koszovó-Szerbia kapcsolat rendezése Szerbia közeledésének is előfeltétele. Az EU-nak ebben segítenie kell, és ez nem jelenti azt, hogy előírásokat tesz, a bizottságnak egyértelmű jelzéseket kell adnia. Köszönöm, Soltász úr. Eh, eh, tudi sam bi se zahvalil gospe. köszönöm szépen a szót. Eh, szeretnék én is köszönetet mondani Lunacek asszonynak kiváló jelentést készített Koszovó, az egyik legfiatalabb demokrácia és olyan állam, ahol a lakosság is a legfiatalabbak között van az lehetővé kell, hogy tegye, hogy normális, demokratikusan fejlődő állam legyen Koszovó, és a tömeges kivándorlást megakadályozhassuk, illetve hogy perspektívája legyen strukturális reformokat kell végrehajtani, véget kell vetni a bűnözésnek, rendbe kell tenni az államháztartást, illetve a külső kontrollnak és érvényesülnie kell a költségvetés szempontjából. Szerbiával megfelelő kapcsolatokat kell kialakítani, a Koszovónak függetlennek kell tudni lennie, és csatlakoznia kell tudnia a különböző nemzetközi szervezetekhez. Köszönöm, Káva úr. Köszönöm, több kérdésben kértem az Európai Bizottságot, hogy az, ön, az önrendelkezés jogát ismerje Nem tudom, az Európai Unió elfogadja a nemzetközi elismert határok megsértését, és elismer államokat. Vajon ez nem mutatja rá, hogy mennyire álszent az Európai Unió saját szabályait is megszegi, ha kell, hogy igazolja a saját eszközeit. Koszovót nem ismeri az ENSZ, ám az EU-nak eh, ezzel a területtel eh, komoly kapcsolata vannak, és tagjelölt államként is elismeri. Szerbia és Koszovó között rendezés kérdése van az asztalon most. A főképviselő kemény kézzel próbálja érvényesíteni az akaratát, ám ez nem fogja stabilizálni a régiót. Az Európai Unió nem bármit megtenne annak érdekében, hogy saját gyarmatosító politikáját érvényesítse a térségben. Polcsák úr. Uh, Nincs itt. Obermeyer úr lesz az utolsó hozzászóló, tessék. Köszönöm, elnök asszony. Szerintem a tényeket nevükön kell nevezni. 200 zsihadista jut 1 millió lakosra Koszovóban, ez magasabb az arány, mint Belgiumban. Itt a legnagyobb a sűrűsége a, a, a, a zsihadista harcosoknak Európában. Szaudarábiai kemény sok építetnek mecseteket, a koszovói egyre messze, messze kerül Európától, mint régen is volt a svájci lap prognózisa jó. Az Európai Unió első iszlám országa lehetne Koszovó, és úgy azt hihetik, hogy a szervezett bűnözés fordító korongja ez az ország. Már csak biztonságpolitikai okokból sem szabadna társulni hagyni ezt az országot tartsák tiszteletben az európai állampolgárok akaratát, akik nem akarják további bővítését az uniónak, különösen nem akarnak egy iszlám államot az EU-n belül. Én személy szerint attól félek, hogy Koszovóval a következő bomba ketyeg az Európai Unió kebelében. Ezzel lezártuk a spontán felszólalások sorát. Most megadom a szót Hán biztos úrnak. Hogy vonja le a bizottság nevében a következtetéseit? Köszönöm, elnök asszony. A többség ebben a házban azt hiszem világosan látja, hogy a nyugati Balkán teljes integrációja mennyire fontos a béke, a stabilitás, a megbékélés érdekében, a gazdasági növekedés, fejlődés érdekében, az Európai Uniós perspektíva, és az a diplomáciai bosszankodás, irritáció, amely kölcsönösen érzékelhető, még csak akkor adható fel a térségben, hogyha európai perspektívát, integrációs perspektívát kínálunk. Nem tudom elképzelni, hogy stratégiai biztonságpolitikoknál fogva egyfajta fekete lyukat hagyjunk a térképen a nyugati Balkánon, ahol nem érvényesülnek az európai szabályok, a jogállamiság, az európai felelősség. Sokkal súlyosabb hatása volna ennek, mint bármi másnak. Tehát dolgoznunk kell ezekkel az országokkal, nem kérdés persze, és nem is titok, hogy nem tartunk még ott, ahol szeretnénk tartani, ám ez a szükségszerű folyamat, és a folyamat minden lépését be kell tartani, ennek végén a gazdasági és társadalmi fejlődés, a jogállamiság fejlődése ennek a térségnek és ennek az államnak az Európai Uniós tagság irányába kell haladjon. Koszovó stabilizációs és társulási megállapodása jelen pillanatban a legjobb eszköz erre, és ezt az utat kell támogatnunk. Ami most a legfontosabb, hogy végrehajtsák mindezeket a pontokat, és itt csak kérni tudjuk az összes politikai erőt Koszovóban, hogy e feladatra koncentráljon, erre, ennek szentelje figyelmét, persze értve a, a politikai vetélkedés ö, ö, miben létét, hiszen ebben a házban is ez folyik, azért vannak nemzeti közös célok, és az európai perspektíva pontosan ilyen. Az európai a politikai cselekvők többsége osztja ezt a célt Koszovóban, ez egyesítheti őket, és ezért kell felhívnunk őket, hogy a felelős erők üljenek le egy asztalhoz, ezt a vitát lehetővé téve az európai perspektívát fenntartva, az ország érdekében fenntartva a politikai folyamatot, és hogy mondjanak le az erőszak mindenféle formájáról. Az Európai Bizottság megtesz mindent annak érdekében, hogy Koszovó számára lehetőség kereteket teremtsen és fenntartsa az európai perspektívát. A vízumkönnyítés, liberalizáció eszközét már említették, a jogállamiság erősítése, az üzleti vállalkozási klíma erősítése nagyon fontos. A koszovói állam bevételének egyharmada még mindig vámokból származik, Ugye a vámmentes Európában ez nem lesz fenntartható, azon kell dolgoznunk, és dolgoznunk talán, hogy a költségvetési bevételek szerkezetét átalakítsák. És ez érvényes a magas munkanélküliségre is, a brain drain jelenségével is foglalkozni kell ebben a térségben. Mindehez szükségszerű intézkedéseket kell meghozni, más alternatíva nincs Koszovó számára, és a béke, a stabilitás, az emberek számára a kilátások biztosítása az egész régió számára fontos, azért is, hogy ezek az emberek a régióban maradhassanak, és ne kényszerüljenek arra, hogy Európa felé vándoroljanak ki. Köszönöm. Thank you. Now... Köszönöm szépen. Most pedig, eh, miniszter úr, a tanács nevében eh, ön vonja le a következtetéseket a vitából. Thank you very much, honorable eh, members. Köszönöm szépen, elnök asszony, hölgyeim és uraim! Először is eh, hálámat szeretném kifejezni Lunacek asszonynak, az előadónak. Nagyon fontos munkát végzett el eh, ebben a nagyon fontos kérdésben. Koszovó hosszú ideje küzdködik eh, erőszakkal, 1999 óta viszont jelentős előrelépés történt, ezt meg is kell erősíteni, nyilván ez hullámokban jön és megy. Az Európai Unió támogatni fogja a helyszínen való jelenlétével is Koszovót. De a felelősség koszovói, vezetői, intézményei és civil társadalmáé. A reformok fontosak, és a politikai vezetőknek meg kell felelniük felelősségüknek az állampolgárok érdekében, Koszovó érdekében, nem azért, hogy kedvére tegyenek az Európai Uniónak, hanem azért, mert ez magának Koszovónak is az érdeke. Ami a politikai válságot illeti, agasztó ez számunkra is, követjük a helyzetet, a politikai erőszak elfogadhatatlan, ezt egyértelművé tettük. A kihívásokat egy közös erőfeszítés keretében, politikai párbeszédben kell megoldani előadóasszony. Ön beszélt a koszovói alkotmánybíróságról is. Mindannyian tudjuk, hogy azt a döntést hozta, hogy a szerb többségű önkormányzatok szövetségét létre kell hozni az alkotmány értelmében. Most ennek az alapító okiratnak, ennek a közösségnek, az alapító okiratának a tervezetén kell dolgozni a párbeszéd keretében beszélt, ez a koszovói nép európai törekvéseiről. Persze hallottam ellenhangokat és iszlám ellenes hangokat, ennek semmi köze a ma előttünk lévő kérdéshez. És a tanácselnökeként arra kérném önöket, hogy szorítkozzanak olyan érvekre, amelyek az ügyhöz tartoznak, és tartózkodjanak a diszkriminatív megjegyzésektől. Ami a vízum liberalizálást illeti, ennek megvannak a feltételei, ez ilyen folyamat. Reméljük, hogy lehetővé válik, de ahogyan Lunacek asszony is elmondta, van előrelépés, de nem elégséges. Sok munka áll még az állam előtt. A fiatalok számára nyilván ez jó kilátás volna, utazni szeretnének, ebben segít a vízum, Hán biztos úr említette, hogy a korrupció szervezett bűnözés elleni harc, a független igazságszolgáltatás, a specializált kamarák nagyon fontos feltételek. Ez egy feltétel alapú politika reform erőfeszítéseiben segítjük Koszovót pénzügyi és szakértői segítséggel, hogyha Koszovó teljesíti feltételeit, akkor megtiszteltetés lesz, hogy a kötelezettségvállalásunkat valóra váltsuk, és valóban szabadon utazhassanak a koszovóiak is, mint minden más európai az Európai Unióba. Ami a hatályba lépést illeti, az SZA hatályba lépését, az önök jóváhagyása után a tanácsnak egy határozatot kell elfogadnia az egyezmény aláírásáról, február 12-ére tervezzük ezt, majd az értesítés második hónapjának 12. napján fog hatályba lépni. Reméljük, hogy április 1-én vagy május 1-én ez valóra válik. Köszönöm. Thank you, minister. Köszönöm, miniszter. Ezzel zárjuk a mai vitát. Egy állásfoglalás.